a szavazást. Elfogadtuk. úr jelentés következik a szerződés megerősített együttműködéssel kapcsolatos rendelkezésének végrehajtása. Kettes módosító a kilences bekezdésben. Név szerint szavazunk, nyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom. Elutasítottuk. Hármas módosító. Név szerinti szavazással megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Eredeti szöveg 12-es bekezdés két részben, első rész mellette. Ellene. Kitartózkodik, elfogadtuk. Második rész. Népszerinti szavazással megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 16-os bekezdés, eredeti szöveg, név szerinti szavazással megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 19-es eredeti szövegből megnyit, megnyitom a szavazást név szerinti szavazással. Lezárom. Elfogadtuk. 20-as bekezdés eredeti szöveg név szerinti szavazással megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 36-os bekezdés 4-es módosító név szerinti szavazással megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Eredeti szöveg a 36-os bekezdésben név szerinti szavazással megnyitom a szavazást. Lezárom. elfogadtuk. C. Preambulum bekezdés, egyes módosító mellette ki van? Ellene. Tartózkodók elutasítva. Eredeti szöveg. A C. Preambulum bekezdésben két részben, első rész mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadtuk. Második rész név szerinti szavazással megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Most a teljes állásfoglalás tervezetről fogunk szavazni, név szerinti szavazással megnyitom a szavazást. Lezárom. It's adopted. Elfogadtuk. Most röviden megadom a szót Lámaszúr úrnak. Parancsoljon! Szeretnék köszönetet mondani, elnök asszony. Köszönet azoknak a kollégáknak, akik támogatták a jelentést, és nem szoktam általában szót kérni, de ez az utolsó jelentés, amit az Európai Parlamentben elvégzett 27 év munkám után most előterjesztek. Köszönöm szépen, kollégák! Merci. Köszönet. Most büntetés következik, mert még két mondatot fog mondani. 89-ben érkeztem ide az Európai Parlamentbe. Az egy korlátozott politikai fórum volt, Európának csak egy része volt itt, mégpedig a vasfüggönytől nyugatra helyezkedő része. És néhány hét múlva elhagyom majd ezt a parlamentet. Ez a parlament azóta igazi európai parlamenté változott, amelynek igazi jogalkotási szerepe van. Je voudrais remercier. Szeretnék köszönetet mondani az összes kollégának, nyilván a frakciómnál kezdeném, de köszönetet szeretnék mondani a frakciók munkatársainak, az asszisztenseknek, az Európai Parlament dolgozóinak. Köszönöm ezt az együttes munkát. Önöknek hála, tisztelt kollégák, megtanultam, hogyha, hogy az odafigyelés, a, a meghallgatás, a kölcsönös tisztelet, a közérdek képviselete sokkal hatékonyabb, mint a folytonos szembenállás, ami sokszor sajnos jellemzi a tagállami politizálást. Nagyon sok tagállami parlament illetve az Atlanti-óceán túloldalán is sok minden tanulhatna az Európai Parlamenttől. Szerény és névtelen, de büszke dolgozója voltam az Európai Parlamentnek és a politikának. Úgy gondolom, hogy ez, az, ez a politikai konszenzus örökre meghatározza az Európai Unió jövőjét. Remélem, hogy az a többség, ami az imént szavazta meg ezt a jelentés tervezetet, a jövőben is egységes lesz majd, és kiáll az európai jövő érdekében és védelméért. Lamassur kolléga. Osztatlan támogatásban részesült 30 éves munkát zár le, és egyértelmű munkájának az eredménye. A tisztelt ház minden jót kíván önnek, és sok sikert a jövőre nézve. A Bresszó jelentés következik. Um, let's move to the Folytassuk a munkát, a Bresso jelentés következik. A szerződésben a Parlament Bizottság feletti politikai ellenőrzési jogkörével kapcsolatosan szereplő rendelkezések végrehajtása. Négyes, bekezdés kettes, módosító név szerinti szavazásra. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Eredeti szöveg. Négyes bekezdésben név szerinti szavazásra megnyitom a szavazást. Lezárom. elutasítva. 8-as bekezdés, 3-as módosító név szerinti szavazásra megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Eredeti szöveg a 8-as bekezdésben név szerinti szavazásra megnyitom. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Tízes, tízes bekezdés négyes módosító mellette ki van? Mellette. Ellene. Tartózkodók. Elutasítottuk. Tízes bekezdés eredeti szöveg, népszerinti szavazással megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom. Elfogadtuk. 24-es bekezdés eredeti szöveg, két részben első rész mellette. Ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Második rész, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 22-es bekezdés 6-os módosító név szerinti szavazással. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 26-os bekezdés 5-ös módosító név szerinti szavazással megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 28-as bekezdés eredeti szöveg mellette. Ellene. Tartózkodok. Elfogadtuk. 36-os bekezdés után egyes módosító név szerinti szavazással megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. J. Preambulum bekezdés eredeti szöveg név szerinti szavazással megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. K. Preambulum bekezdés eredeti szöveg név szerinti szavazással megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Most pedig a teljes állásfoglalás tervezetről fogunk szavazni, név szerinti szavazással megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Következik a Spinelli jelentés. Az Európai Unió alapjogi kartájának végrehajtása az Európai Unió intézményi keretében. Hármas módosító mellette? Ellene. Tartózkodók. Elutasítva. Kettes bekezdés után 8-as módosító név szerinti szavazással megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 8-as bekezdés után a 4-es módosító mellette. Ellene. Tartózkodók. Ezt ellenőrizni fogjuk. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 9-es, 9 bekezdésben az 5-ös módosító következik név szerinti szavazással. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 9-es bekezdés után a 9-es módosító név szerinti szavazással megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Tízes módosító mellette ellene tartózkodok elutasítva. Tizenés bekezdés után hatos módosító név szerinti szavazással megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Tizetes bekezdés után 11-es módosító név szerinti szavazással megnyitom a szavazást. Lezárom elutasítva. 21-es bekezdés, 7-es módosító név szerinti szavazásra. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 21-es bekezdés után 12-es módosító név szerinti szavazással megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 26-os bekezdés után 13-as módosító név szerinti szavazással megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 14-es módosító név szerinti szavazással megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 27-es bekezdés után 1-es módosító név szerinti szavazással. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 28-as bekezdés után kettes módosító népszerinti szavazással megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 28-as bekezdés után 15-ös, két részben, első rész megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Második rész. 15-ös második részen név szerinti szavazással. Lezárom. Elutasítva. 32-es bekezdés 16-os módosító mellette. Ellene. Tartózkodók. Elutasítva. 17-es módosító név szerinti szavazással. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Negyvenkettes bekezdés, eredeti szöveg, két részben, első rész mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítva. Most pedig záró szavazás következik az állásfoglalás tervezetről név szerinti szavazással. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Következő jelentésünk Paulo Range jelentése az ombudsman feladatainak ellátására vonatkozó szabályok és általános feltételek. Az Európai Ombudsman alapokmánya. Hármas Hármas módosító név szerinti szavazással megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 22-es módosító mellette. Ellenem. Tartózkodó. Elutasítva. 23-as módosító mellette. Ellenem. Tartózkodók. El, ellenőrizni fogjuk, a 23-asról szavazunk. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Négyes módosító, név szerinti szavazással megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Huszonnégyes módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva. 25-ös módosító név szerinti szavazásra megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 5-ös módosító név szerinti szavazásra megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 18-as módosító mellette. Ellene. Tartózkodók. Elutasítva. Ellenőrizzük. 18-as módosítóról szavazunk, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 19-es módosító mellette. Ellene? Tartózkodók. Ellenőrizni fogjuk. 19-es módosítóról szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Hatos módosító. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Elutasító. 26-os módosító népszerinti szavazással megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 27-es módosító mellette. Ellene. Tartózkodók. Elutasítva. 28-as módosító név szerinti szavazással megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 7-es módosító mellette. Ellene. Tartózkodók. Elutasítva. 29-es módosító név szerinti szavazással megnyitom. Lezárom. elfogadtuk. 20-as módosító mellette, ellene, Tartózkodok. elfogadtuk. Tizenkettő oka fogyottá vált, 8-as mellette, ellene, Tartózkodok. elutasítva. Harmincas mellette, ellene, Tartózkodok. elutasítva ellenőrizzük. Nem egyértelmű, úgyhogy ellenőrizni fogjuk. 30-as módosítóról szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 31-es módosító mellette. Ellene. Tartózkodók. Nem egyértelmű, ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 32-es módosító mellette. Ellene. Tartózkodó elutasító. 3-as cikk 8-as bekezdés eredeti szöveg két részben, első rész mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene tartózkodók, ezt ellenőrizni fogjuk. Hármas cikk, nyolcas bekezdésének második részéről szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 33-as módosító mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 9-es módosító név szerinti szavazással megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Tízes. Név szerinti szavazásra. Lezárom. Elfogadtuk. Tizenegyes, név szerinti szavazásra. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 13-as módosító név szerinti szavazással megnyitom a szavazást. Lezárom. elutasítottuk. 34-es módosító mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 14-es és 35-ös bekezdések népszerinti szavazásra. Lezárom. Elutasítottuk. 21-es módosító két részben első rész mellette. Ellene tartoz, e, elfogadtuk második rész mellette, ellene. Jó lenne, ha ezt ellenőriznénk, tehát a 21-es módosító második részéről szavazunk, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 15-ös módosító név szerinti szavazással megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 16-os módosító név szerinti szavazásra megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 17-es módosító megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Egyes módosító mellette. Ellene. Tartózkodók talán elutasítottuk, de jobb lenne a biztonság kedvéért, ha ezt ellenőriznénk, tehát egyes módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Kettes módosító. Mellette. Ellene. Kitartózkodik. Elutasítom. Most pedig a rendelettervezetről szavazunk mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Egységes eredmény. Most pedig állásfoglalás tervezetről fogunk szavazni, név szerinti szavazással megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Következik Fox úr jelentése, a mesterséges intelligenciára és a robotikára vonatkozott, vonatkozó átfog európai iparpolitika. Egyetlen szavazás lesz, név szerinti szavazással. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Csisadok. Elfogadtuk. Then the report by colleague Guteland on the sustainable use of Következik a peszticidek fenntartató használata jogtalan jelentés nem fogadtuk el. Ötös bekezdés, eredeti szöveg két részben első rész mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodik. Ellenőrizzük elektronikusan, tehát ötös bekezdés második részéről szavazunk elektronikusan. Szavazást megnyitom. Szavazást lezárom. És megállapítom, hogy elfogadtuk. Hetes bekezdés eredeti szöveg két részben első rész mellette. Ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 35-ös módosító mellette. Ellene nem fogadtuk el. 6-os két részben. Első rész név szerint szavazunk, szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. A második részről szintén név szerint szavazunk. Elfogadtuk. 16-os mellette ellene tartózkodik nem fogadtuk el. 36-os mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 7-es két részben első rész név szerint szavazunk, szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Második részről szintén név szerint szavazunk. Szavazást lezárom. Elfogadtuk. Egyes módosító név szerint szavazunk. Lezárom. Nem fogadtuk el. Eredeti szöveg két részben, még mindig a 17-es bekezdésnél tartunk első rész mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk második rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 18-as bekezdés eredeti szöveg, név szerint szavazunk, szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 19-es bekezdés eredeti szöveg, név szerint szavazunk. Lezárom. Elfogadtuk. 11-es módosító mellette. Ellene. Tartózkodik, elfogadtuk. 22-es bekezdés eredeti szöveg név szerint szavazunk. Szavazást lezárom. Elfogadtuk. 24-es bekezdés után 37-es módosító mellette ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el. 25-ös bekezdés eredeti szöveg két részben. Első rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Nyolcas módosító mellette, ellene, tartózkodik, nem fogadtuk el. Ötös, név szerint szavazunk. 17-es név szerint szavazunk. Lezárom. Nem fogadtuk el. 18-as módosító név szerint szavazunk. Elfogadtuk. Második módosító, kettes számú név szerint szavazunk. Elfogadtuk egy szavazat különbséggel. 38-as módosító mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 19-es módosító név szerint szavazunk. Szavazást lezárom. Elfogadtuk. 39-es mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 40-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 41-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 42-es módosító mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 9-es módosító, név szerint szavazunk két részben első rész, Szavazást lezárom. Elfogadtuk. Második rész. Szintén név szerint szavazunk. Szavazást megnyitom. Elfogadtuk. 20D módosító név szerint szavazunk. Nem fogadtuk el. 48-as bekezdés eredeti szöveg két részben. Első rész név szerint szavazunk. Szavazást lezárom. Elfogadtuk. Második rész szintén név szerint szavazunk. Szavazást megnyitom. Szavazást lezárom. És elfogadtuk. 21D módosító név szerint szavazunk. Megnyitom. Lezárom nem fogadtuk el. 12-es módosító mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 43-as mellette ellene tartózkodik. Ellenőrizzük elektronikusan. Szavazást lezárom. Elfogadtuk. 22-es módosító mellette, ellene tartózkodik. Szerintem nem fogadtuk el, de lehet nőrizzük elektronikusan a biztonság kedvéért. Tehát a 22-esről szavazunk elektronikusan. Szavazást le is zárom, és megállapítom, hogy nem fogadtuk el. 55-ös bekezdés eredeti mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 58-as bekezdés, eredeti szöveg. Két részben. Első rész név szerint szavazunk. Szavazást lezárom. Elfogadtuk. Második részről szintén név szerint szavazunk. Szavazást lezárom. mi meglepő, ezt is elfogadtuk. 23-as módosító név szerint szavazunk. Szavazást lezárom. Elfogadtuk. 44-es módosító név szerint szavazunk. Szavazást lezárom. Nem fogadtuk el. Így Szavaznunk kell a 24-esről is, szintén név szerint. Szavazást lezárom. Elfogadtuk. 61-es bekezdés eredeti szövegről szavazunk két részben, első rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk második rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 25-ös módosító név szerint szavazunk. Szavazást lezárom. És nem fogadtuk el. Hármas módosító. Mellette. Ellene. Tartózkodik. Ellenőrizzük a biztonság kedvéért. Kérem kollégák, a szavazást megnyitom. Szavazást lezárom. nem fogadtuk el. Négyes módosító mellette, ellene, tartózkodik, nem fogadtuk el. Jó, rendben, ellenőrizzük elektronikusan. A négyes módosítóról szavazunk, tehát emlékeztetem önöket, és lezárom a szavazást, és megállapítom, szorosan ugyan, de elfogadtuk. 45-ös módosító mellette. Ellene nem fogadtuk el. 46-os mellette ellene tartózkodik, ezt sem fogadtuk el. 27-es név szerint szavazunk. Szavazás lezárom. Elfogadtuk 47-es mellette. Ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 10-es mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. Tízes módosítót ellenőrizzük elektronikusan akkor. Szavazást megnyitom, szavazást lezárom, nem fogadtuk el. 48-as módosító mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 28-as mellette, ellene tartózkodik, jó, ellenőrizzük elektronikusan a szavazást, megnyitom. 28-asról szavaztunk tehát. Meglepő többséggel elfogadtuk, 29-es módosító mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 13-as mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 14-es mellette ellene tartózkodik. Jó, ellenőrizzük elektronikusan a 14-est a biztonság kedvéért. Szavazást lezárom. Elfogadtuk. 30-as mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 31-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 15-ös név szerint szavazunk. Szavazást megnyitom. Elfogadtuk. 26-osról név szerint szavazunk. Szavazást lezárom. Elfogadtuk. D. Preambulum bekezdés eredeti szöveg név szerint szavazunk. Szavazás lezárom. Elfogadtuk. 32-es módosító mellette, ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el. 33-as mellette, ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el és így az állásfoglalás indítvány egészére szavazunk természetesen név szerint. A szavazást rögnyitom, majd a szavazást rögves le is zárom, és megállapítom, hogy meggyőző többséggel elfogadtuk, gratulálunk. És Ivó Belet jelentése, a határokon átnyúló egészségügyi ellátásról szóló irányelv végrehajtása témájában. Van még egy szavazásunk, még nem menjenek hetes bekezdés, eredeti szöveg, két részben, első rész, mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk, második rész, mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk, M preambulum bekezdés, mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk az állásfoglalás indítvány egészéről szavazunk, népszerinti szavazás, szavazást megnyitom. Szavazást lezárom, és elfogadtuk. Köszönöm szépen mindenkinek követve az ebédhez, kellemes délutánt! we start uh, the explanations of vote, so could I please ask you to... A szavazat magyarázzal folytatjuk. Kérem, hogy csendben hagyják el az üléstermet, hogy elkezdhessük a szavazat magyarázatokat, amelyek közül három kollega szeretne hozzászólni a halászati partnerségi megállapodás az elefántcsoport és EU között témájában. Elsőként ez a João Ferreira jelentés. Az első hozzászólónk nem más lesz, mint... Jó, még várjunk még egy fél percet. Arvoisat kollégat, nyt sitten siirrymme äänestysselityksiin. Kedves kollégák, anyanyelvémben folytatom az elnöklést, és bizony a szavazatmagyarázatra kerül sor. Elsőként tehát azoknak adom meg a szót, akik az elefántcsontpart és az EU közötti alászati alpartnerségi megállapodás témájában szól, szeretnék a szavazatokat megmagyarázni. Eh, João Ferreira kollega jelentéséről. Elsőként Aguilera Garcia kap egy percet, és bizony szigorú leszek nagyon, mint egy osztályfőnök, úgyhogy egy perce van. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én támogattam ezt a megállapodást. A halászati megállapodások mind nagyon fontosak azon harmadik országok számára, akik ezt aláírok, illetve az európai halász flotta számára is. Egy kis országról van jelen esetben szó, csupán 20 millió lakosa van, és, külön, és 60 különböző etnikum él elefántcsontparton, és még ezt kell tudni elefántcsontpartról, hogy elég turbulens időszak van mögöttük, polgárháború, és ez nagyon megtépázta bizony az országot nem túl nagy a halászati, halászati ágazat, elefántcsontpallon, de nagyon pozitív iparág, és azt gondolom, hogy az Európai Uniónak kötelessége, hogy szolidaritást vállaljon elefántcsontparttal. Általában tonhal halászattal foglalkoznak helyben, illetve tonhal halászattal fogjuk majd kitölteni ezt a ezt a halászati megállapodást. Sok sikert kíván! Ja, sitten eh, kollega. Köszönjük szépen! Helen kollega kap egy percet. Thank you, Madam Deputy Speaker. It's been quite a... Alelnök asszony, az part szempontjából nagyon sűrű napok voltak ezek. Le, a német külügyminisztérium szolidaritásának adott hangot az ír határ témájában, most pedig egy halászati megállapodás. Ez, ilyen halászati megállapodások százairól, ezreiről szavaztunk, és néha megragadom az alkalmat, hogy arról szóljak, hogy a közösségi halászati politikának köszönhetően eljutottunk oda, hogy erre szükség van. Nem tudom, hogy egy másik aspektusát tekinthetjük-e ennek, elefántcsontpartot az afrikai kontinens általánosságban, gazdasági gyarmatként kezeljük, akik nyersanyagot biztosítanak számára. A vámtarifáknak köszönhetően zöld például kókuszt exportálhatnak, de csokoládét nem, zöld kávébabot igen, de pörkölt kávét nem. Tehát ez a gazdaságpolitikánk nem csak szegényé teszi az afrikaiakat, hanem mindenkinek rossz. Éppen ezért a közösségi agrárpolitikát sútba kell dobnunk. Köszönjük Hanán úr magvas gondolatait, most Sean Kellynek adjuk meg a lehetőséget ugyanerre. Azt hiszem, hogy az Unió számára óriási lehetőségeket kínál ez a megállapodás arra, hogy fenntartható módon használjuk ki, aknázzuk ki a halászati erőforrásokat, Éppen ezért örülök annak, hogy ez a megállapodás felhívja a figyelmet erre a prioritásra. Ez egy fontos előre lépés azon is, hogy a úgynevezett zöld gazdaság terén javítsunk a jelenlegi helyzeten. A partnerségi megállapodás mindkét fél számára előnyös lesz, és bizony a halászati erőforrásokhoz így nem csak az uniós tagállamok halászai férnek majd hozzá, Fontos, hogy itt garantáljuk azt, hogy környezetvédelmi szempontokat figyelembe véve történjen mindez a tengeri ökoszisztéma érdekeinek figyelembevételével. Gratulálok az előadónak és az elnék előadóknak, hogy ilyen jól előkészítették ezt a mai szavazást. Kiitokset kollega Kelly. Sitten siirrymme toiseen. Köszönöm szépen Kelly kollégának. Megyünk tovább. Ferreira kollégának a következő jelentésére térjünk rá, aminek a tárgya ugyan az állásfoglalás. Helen kollégája a szó. Helen kollega azonban már elhagyta a termet, ezért ezen a jelentésen túllépünk. Következik Franka kollega jelentése az EU csalás ellenes programjáról. Trojevski, Trojevski kollégája szó először. Köszönöm szépen. A vita során, ami nagyon rövid volt, nem volt lehetőségem arra, hogy kifejtsem az álláspontomat az új javaslatról, a módosítókról, az informatikai programról, pedig ezek ennek a jelentésnek a legfontosabb elemei. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ne növeljük a bürokráciát, hanem teremtsünk meg olyan mechanizmusokat, amelyeknek a segítségével ezt a, a csalást vissza lehet szorítani. A jelentés elfogadottsága azért volt olyan nagy, mert sikerült elfogadni sok olyan módosítót, amelyek javították az eredeti szövegen. Ezt köszönöm az előadónak. Köszönöm szépen, Sztrojevszki kollega. Most pedig meghallgatjuk Marias képviselőt. Köszönöm. Αυτό που έχω αναδείξει και στην ομιλία μου a csalás ellen mindenképpen küzdenünk kell, még határozottabban. Szeretném megemlíteni azt, hogy bizonyos agrártermékeket, például tejet Albániából importálnak Görögországba, és közben mint görög terméket árulják. Ez szerepel a címkén. Más termékeket Skopjéből importálunk, és ezek is görög termékként kerülnek értékesítésre. Ez is a csalás egyik formája, és az Európai Bizottságnak ezzel foglalkozni foglalkoznia kellene. Nagyon konkrét intézkedésekre van szükség, szankciókra, az nem említett szomszédos országokkal szemben az előcsatlakozási politika keretében intézkedéseket kell tenni annak érdekében, hogy a görög agrártermékeknek címkézett termékekkel szembe lépjünk fel. Köszönöm szépen. Úgy látom, hogy Henen kollega még inkább lerövidítette az ülésünket azzal, hogy elhagyta a termet, ezért eh, Manikens eh, kollégának tudom megadni a szót. Kollégák, eh, a számvevőszék jelentésében 2017-ben 290 millió euró volt a csalás összege, de csak a összes csalásnak elenyésző százalékát tudjuk regisztrálni. A csalások többségében az agrárszektorban következnek be. Az EU politikai hitelességét társa ez alá. Nincs igazából a csalások feltárására egy európai mechanizmus. Kollégák, a csalás elleni küzdelmet nem bízhatjuk teljesen a nemzeti hatóságokra, mert ezek is időnként részesei a csalásoknak. Az EU pénzügyi érdekeit védő jelent jelentés, Salafranca jelentése üdvözlendő, és az Eurojust, az Europol, az ügyészség minden intézmény együttműködését célozza meg, ezért tudtam támogatni. Köszönöm szépen, Mamekens kollega. Most pedig Poszpisil képviselője a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Támogattam a jelentést, szeretném megköszönni a parlamentnek, hogy elfogadták azokat a módosítókat, amelyek javítottak a szövegen. A az EU érdekeit sértő pénzügyi csalások elleni fellépést sajnos nem folytatja minden tagállam ugyanolyan elánnal, ezért fontos, hogy az Európai Parlament és más EU-s intézmények határozatabban lépjenek fel az eh, EU-t érintő csalásokkal szemben, hogy legyen eh, valóban hatékony nyomozás, eh, tárják fel ezeket a csalásokat, működjenek együtt az igazgatási szervek, a rendészeti bűnüldöző szervek, kellőképpen el kell látni a szükséges eszközökkel azokat, akik folytatják a csalás elleni küzdelmet a, remélem azt is, hogy a jövőben is statisztikák pozitívabbak lesznek. Köszönöm szépen Poszpisil kollégának, most pedig nézzük a következő jelentést, Kadek jelentés. Az első hozzászólónk Rupert Matthews, követ, Rupert Matthews lesz. Köszönöm szépen, elnök asszony, örömmel támogattam ezt a jelentést. Ezzel meg fogjuk változtatni azt, hogy hogyan ellenőrizzük a halászatot. Azt gondolom mindenki egyetért azzal, hogy az európai halászati ipar számára katasztrofális volt az elmúlt néhány év, csökkent a foglalkoztatás, nem tett jót az állománynak sem, nagyon sok gondjuk volt a halászoknak. Jó, lehetne, jó lenne, hogyha regionalizált megközelítést követnénk ezen túl. Szerintem ez mindenképpen helyes megközelítés. Ez a nyugati vizekre vonatkozik, ott a brit halászok nagyon aktívak. Kár, hogy az Európai Unió képtelen arra, hogy a halászati, ág, halászati ágazatot mennyi megfelelően kontrollálja. Valójában azonban a tagállamok tudnák ezt a legmegfelelőbben ellenőrizni. Ők tudnák azt elérni, hogy valóban fenntartható legyen a halálás. Reméljem, hogyha kilépünk, akkor legalább Nagy-Britanniában sikerül ezt majd elérni. Köszönöm szépen, Matthews úr. Aguilera García következik. Gracias, presidente Köszönöm, elnök asszony. Nagyon sok aspektusa van ennek a jelentésnek, és örülök annak, hogy a Brexit előtt elfogadjuk ezt a e, jelentést. Jó, jó hogy egy több éves e, egy több éves tervet fogadunk el a nyugati vizekre vonatkozóan, ez mindenképpen pozitív, és nagyobb stabilitásra érdemesek a nyugati vizek halászai. Jó lett volna, hogyha lett volna egy különbségtétel észak és dél között, de végül is így sem rossz. Ez is egyfajta stabilitást ad a régió halászainak, több mint 4000 halászhajóról van szó. Jó lett volna, hogyha a bizottság a rekreatív halászat számára több feltételt teljesít, de nem rossz, ez sem és örülök annak, hogy ez egy több éves terv, mindenképpen jót tesz majd az Atlanti óceánban halászóknak. Köszönöm szépen Aguilera Garcia asszonynak, mondja az elnök, most pedig Sean Kelly következik. Köszönöm szépen! Én támogattam ezt a jelentést, mert úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó kompromisszum. És remélem, hogy ez segít majd a nyugati vizeken halászó halászoknak. Egyfajta védelemre van szükség. Környezetvédelmi szempontból is fontos ez. Az, a teljes halálomány természetesen nem foghatjuk ki, mert akkor a jövőre nézve nem lenne sem halunk, sem halászunk. Úgyhogy ez mindenképpen jó kompromisszum. Örülök a megállapodásnak is. Azt gondolom, hogy ez a hobbi horgászok érdekeit is támogatja ez az állásfoglalás. Illetve a halászati turizmus szempontjából is nagyon fontos ez. Én magam nagy híve vagyok a halászati turizmusnak például. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Nézzük a következő jelentésünket. Gardini jelentés uniós polgári védelmi mechanizmus. Ketten jelentkeztek. Először megadnám a szót Stefano Maullónak. Köszönöm szépen, elnök asszony! Azt gondolom, hogy alá kell húznunk azt, hogy az Európai Unió a romák, romáknak nyújtandó támogatással kapcsolatban mennyire egységes. ne felejtjük el, hogy itt több millió munkanélküliről van szó Európában, Olaszországban, és a földközi tenger partvidékén gyakorlatilag egyfajta szo- szociális forradalom van kibontakozóban, erre nagyon oda kell figyelni. Én úgy gondolom, hogy a tagállami identitást képviselőket kell mindenképpen előtérben részesíteni nagyon fontos ugyanakkor, hogy a kisebbségeket is védjük, hiszen a kisebbségek is jogosultak a jogosultak arra, hogy méltányosan, él, méltó módon éljenek, de azt kérjük tőlük, hogy integrálódjanak, tehát az együttműködésen van a hangsúly. Köszönöm. Köszönöm szépen, Mauló, Maul úr. Most Notis Marias következik. Köszönöm szépen! Az uniós polgári védelmi mechanizmus rendkvül fontos dolog, mert az EU-s tagállamoknak, főnek a déli országoknak nagyon súlyos gondjaik voltak, például Attikában súlyos áradások voltak, aztán erdőtüzek is történtek, Görögország több részén, Attikában is például, és több száz halálos áldozata volt ezeknek a természeti katasztrófák, katasztrófáknak. Akiknek leégett a háza, azoknak ki kellett fizetni egyfajta kártérítést, sajnos a kormány eléggé inkompetensebben, mégis neki kellett kifizetni a kártérítést. Úgy vélem, hogy a, hogy a szolidaritási alap működésével kapcsolatban is változásra van szükség. Nagyobb rugalmasságot szeretnénk, hogy a kár- kártérítést könnyebben ki lehessen fizetni. Ja, ümmeren... Köszönöm szépen. Amennyire tudom, még van egy képviselő, aki szót kért ebben a témában. Feria úr, köszönöm szépen kedves elnök asszony! Fontos, hogy az Európai Unió többet eh, tegyen ezen a téren. A humanitárius válságokra való reagálás ügyében. A Portugália, Portugália esetében például komolyabban kell venni ezt a kérdést, és nagyobb fokú együttműködésre van szükség a tagállamok között. Az Európai Polgári Védelmi Mechanizmus segítségével az európai szolidaritás egy újabb kifejezési formáját valósíthatjuk meg. Úgy érzem, hogy fontos a közös európai stratégia ezen a téren, hogy szembeszálljunk azokkal a kihívásokkal, amelyekkel az éghajlatváltozás szembeállít bennünket. Többet és jobban kell tennünk annak érdekében, hogy a mentési mechanizmusokat kiegészítsük. Köszönöm. Köszönjük szépen. És most a következő jelentésre térünk tovább. A víz újrahasznosítára vonatkozó minimum követelmények. Elsőként Soltesz úr szól ehhez hozzá. Köszönöm szépen, elnök asszony egyértelműen kell fogalmaznunk, az e, vízerőforrásokat az Unió egészében veszély fenyegeti, és pontosan ezért olyan fontos ez a téma, ez a jelentés. A víz e, ellátás igen komoly problémát okozhat számunkra, ezért elengedhetetlen, hogy beszéljünk a víz újrahasznosításáról. A szennyvíz újrahasznosításához persze megfelelő infrastruktúrára van szükség, megfelelő víz, szennyvíz tisztító műveket kell építenünk, és ez persze a mezőgazdaságra is kihatással lesz különböző módon. A célunk az, hogy a mezőgazdaságban újrahasznosítsuk a felhasznált vizet, illetve bizonyos mezőgazdasági termékek is újra megjelenhetnek Európában, ennek köszönhetően, hogyha ezt okosan tesszük. Köszönjük szépen! Zdrojevski úr, a következő hozzászólón. Köszönöm szépen, elnök asszony! Wroclaw vezetését több mint 11 évig láttam el polgármesterként, ezért pontosan tudom, hogy mit jelent ez a probléma ugyanis ez egy újdonságot, egy nagyon érdekes újdonságot vet e, fel. Az uniós e, rendeletnek mindenképpen harmonizáltnak kell lennie a mm,